megszervezni, ahol olyan személyekkel találkoztunk, akikkel nem minden nap találkozunk. Úgy gondolom, hogy több ezer állampolgár ott volt, de több millió támogatja ezt. Eingereicht äh, ein Antrag von insgesamt fünf Fraktionen, die... Öt ö, äh, frakció állásfoglalását äh, tartalmazza ez a vita. Holnap fogunk erről szavazni, és az utolsó napirányi pontunk következik a mai

nagyon nagy a bizonytalanság és a felháborodás. Kudarcot vallottak azok a hatóságok, amelyeknek az a feladata, hogy a biztonságot fenntartsák. A katonai hírszerzés egy inkompetens miniszter, most már ex-miniszter vezetésével részt vett újságírók és védelmi minisztériumi munkatársak lehallgatásában. Előfordulhat, hogy a miniszterelnök asszonyt is lehallgatták. Ez a média botrány emellett más hatóságok tudomására is jutott, olyanok tudomására, amelyek a médiaszabadsággal foglalkoznak, illetve a sajtószabadsággal. Remélhetőleg vizsgálódások indulnak majd ez ügyben, annak érdekében, hogy egy demokratikus országban ilyen bizonytalanság ne alakulhasson ki, és senkinek ne kelljen, féltenie a magán jellegű adatait, illetve ne kelljen félni attól, hogy lehallgatják. Elnök, köszönöm szépen Smolkova, kolléganőnek Busoly kolléga kapja meg a szót. a Köszönöm szépen. Én az EU és Törökország között kapcsolatokról szeretnék beszélni, mégpedig eh, amiatt is, hogy hamarosan beszélünk a Törökország jelentésről. Törökország valóban előlépéseket tett, és továbbra is arra ösztönzöm Törökországot, hogy folytassa ezen erőfeszítéseit. Habár nagyon sok további erőfeszítésre van még szükség, remélem, hogy pozitív lesz az ország országjelentés Törökországról. Vannak még azonban akadályok is, amiket az Európai Unió gördít Törökország útjába. Például a vízumok a török szolgáltatók számára, ugyancsak akadály, és ez elrettentően hathat, hogyha nem adják meg a vízumot. Bizonyos országok kvótákat szabnak meg a török kamionokkal szemben, amely az ankarai kódex megsértését jelenti. Ezen kívül az Európai Uniónak mindent meg kellene tennie, hogyha már Törökország is erőfeszítéseket tesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Matthias eh, kollega eh, következik. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que estamos... Köszönöm szépen, elnök úr. Mérleget vonhatunk a krízis eh, politikáról, a költségvetési szigorítási politikákról, illetve a strukturális reformokról. Ebben az összefüggésben Látnunk kell azt, hogy ezek a reformok szociális nyugtalanságot okoznak nem csak a déli tagállamokban, ahol nagyobb nehézségek vannak, hanem más európai régiókban is. Az elmúlt héten Portugáliában megéltük a legnagyobb általános sztrájkot az ország történetében. A tüntetők az utcára vonultak, az Egyesült Királyságban ugyancsak azt láthatjuk, hogy ott is sztrájk lesz. Az emberek az utcára vonulnak, akár csak Portugáliában. Pénteken nagy tüntetés várható Brüsszelben is. Tisztelt elnök úr, mindez bizonyítja azt, hogy számos problémával kell szembenéznünk, és idősen kell ezekre reagálnunk. Köszönjük szépen, Mátyász asszony. Páska kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Kedves kollégák! Hazám Szlovákia vezetői megbalandultak. Nőgyógyászoknak és anesteziológusoknak kényszermunkát szabtak ki. Most arra kényszerülnek börtönbüntetés terhe mellett a munkatörvényével szemben, hogy éjjel-nappal dolgozzanak, anélkül, hogy bármilyen joguk lenne pihenőidőre. Ez katasztrófa. És a politikai ö, kalandorok ö, rajtuk vezetik le idegességüket. Ahelyett, hogy a betegek jogai mellett állnának ki, a korrupt vezetés miatt sok kórház szenved. Hölgyeim és uraim, miről van itt szó? Arról, hogy a kormány visszajön saját hatalmával Ma az orvosok ezek, holnap a tanárok kerülnek majd sorra, és mások. Ez nem demokrácia, hanem diktatúra, kérem. Köszönöm szépen Páska kollégának, Bázeszku kolléga a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét csak a bolgár és román munkavállalók mobilitásának kérdését szeretném megemlíteni. Beszéltem a román munkaügyi miniszterrel. Úgy tűnik, hogy a holland hatóságok továbbra is szeretnék fenntartani a korlátozásokat, és szinte lehetetlen munkaengedélyt kapni Hollandiában például a túl magas mérce miatt, tehát túl szigorúak a kritériumok. A munkáltatóknak egyszerűen el kell utasítaniuk a romániai és bolgár munkavállalókat. Ez az európai bolgár, polgárok diszkriminációját jelenti nemzetiségük alapján, és ez ellentmond a szerződés rendelkezéseinek. Vannak olyan országok, amelyek csökkentik a korlátokat a nevezett munkavállalókkal szemben, az Európai Unióban azonban fennmaradnak ezek a korlátok. Nagyon fontos, hogy az euróvezet másként viselkedjen ezekben a nehéz napokban. Köszönöm Bazescu kollégának, Tabai kolléga következik

köszönetet mondani azért, hogy beszélhetek erről a nagyon fontos kérdésről. Az euró összeomlik, és az eurózóna feloszlása az átlag állampolgár számára túlságosan is nagy lesz. Nagyon sokan keményen dolgoztak, és nagyon aggódnak amiatt, hogy mi történik majd a megtakarításaikkal. A bizalmon épül a banki rendszer is, ez a piacok bizalmára épül, és főként az átlagemberek bizalmára. Az EU vezetőinek mindenképpen meg kell erősíteniük ezt a bizalmat. A válság elég nagy, és úgy erőfeszítésekre van szükség. Azt láthattuk, hogy a központi bankok, az USA központi bankja, és összefogtak, és üdvözölték az euró pénzügyi miniszterek döntését, hogy Írország számára, és itt megszakították a felszólalót sajnos. Köszönjük szépen! Geleger úr, lejárt az ideje. Májer úr következik. Köszönöm szépen elnök úr a szót. A marokkói választásokról szeretnék szólni. Több mint 67%-a a lakosságnak nem ment el a választásokra, illetve hát nem szavazott, és reméljük, hogy ezt az EU észlelte, hogy a demokrácia ilyen helyzetben van Marokkóban. Ezek a számok ijesztőek, és a szomszédság politika szempontjából sem elhanyagolhatóak. Marokkóban a tömegek tüntetnek a jelenlegi rezsimmel szemben, és az EU-nak most már lépnie kéne, és nem szabad, hogy az EU az elnyomó hatalom, Venári elnyomó hatalmának kollaboránsává váljon. Tehát komolyan, gyorsan dönteni kéne, mit csinálunk Marokkó ügyében. Köszönöm szépen, Májer úr. Most Nikulescu úr következik. Am dorit să intervin pentru a saluta... Köszönöm szépen! Az Észtországban történt ülésről szeretnék beszélni, amelyen a balti államok és a Románia vett részt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a kelet-európai országok is részt vehetnek ezen a rendezvényen, és a közös agrárpolitika keretében ezek az országok kapják a legkevesebb közvetlen kifizetést. A román képviselők teljesen egyetértenek azzal, hogy a közvetlen kifizetéseket meg kell reformálni oly tekintetben, hogy egyenlő legyen a versenyképessége minden gazdának Európában. A közvetlen kifizetéseknek nem szabad nagy mértékben eltérniük, ami a kis és nagy tagállamokat illeti. Romániában és Bulgáriában hasonló a helyzet, mint a balti államokban. 2014-2015 vonatkozásában 100%-os teljesítményt várunk. Köszönöm. Köszönöm szépen Nikolescu kollégának. Plum kolléganő úgy tűnik nincs itt, ezért Pendergast kolléganő kapja meg a szót. Last Friday was the international... Az elmúlt pénteken volt uh, a nők elleni erőszak uh, eltörlésének napja, és Írországban több napos kampány zajlott, amelyen megpróbáltuk előtérbe helyezni a nők elleni erőszak elleni fellépést. Minden nap Európában megerőszakolnak, megvernek nőket otthonukban, a férjük vagy a barátjuk. Öt nőből egy élete során szembe kell, hogy nézzen az erőszakkal. Nem csak a nők szenvedik ezt meg, hanem ez kihat a gyerekekre, és az elmúlt évben több mint 60 ezer ilyen eset volt, ennyi esetre számoltak be a segélykérő vonalokon. A helyzet egyre rosszabb lesz a válság által, és a a nők számára, hogyha bezárják a különböző menedéket nyújtó helyeket, akkor nem lesz hova fordulniak. Arra kérem a parlamentet, hogy támogassa a nők elleni erőszak elleni harcot. Köszönjük szépen, Prendergast asszony. Most Figyelédő asszonynak adok szót. Nem halljuk a felszólalót. Mikrofon. Köszönöm szépen, elnök úr. November 28-án általános sztrájk volt Portugáliában, és most is ezerek ö, mozgósítanak a szakszervezetek az utcákra a Lisszaboni parlament épülete elé. A 2012-es költségvetés ellen tüntetnek a tömegek, amelyet most vitat az országgyűlés. Gyakorlatilag a munkások jogait támadja az új törvény, csökkentenék a szabadságukat, és két és fél órával növelnék munkaidejüket, kötelező munkaidejüket és közben az egészségügyi szolgáltatások köre is csökkenne, és az emberi jogok általában szenvednek. Fel kell lépnünk ezen megszorítások gyakorlat ellen, és vissza kell hoznunk az országot a szociális igazságosság és a szolidaritás útjára. Jövő héten is jelentős rendezvények lesznek majd, és decemberben is Portugáliában. Köszönjük szépen! Figueredo asszony, Következő felszólalónk Dietamére úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudjuk, hogy függő helyzetben vagyunk, ami az energiát illeti a kőolaj 35%-át és a földgáz 60%-át importáljuk, a szén esetében pedig szintén igen nagy arányú az import. Az atomenergia mellett nagyon fontos a szén, mint energiaforrás. Ha csökkentjük a kapacitásainkat, akkor többet kell importálnunk olyan országokból, amelyek alacsonyabb környezetvédelmi standardokkal rendelkeznek, mint mi. Az Európai Bizottságnak meg kell változtatnia az energiastratégia révén 2015-ig a széntámogatás keretét. A létesítmények bezárását meg kell változtatni, tovább lehetővé kell tenni azok működését. Nagyon nagy gyenge pont az, hogy energiaügyekben függünk másoktól. A jelenlegi válságban hasznos lenne ezen mielőbb változtatni, hiszen előfordulhat, hogy hamarosan meg kell fizetnünk ennek az árát. Elnök, köszönjük szépen. Tikau kolléganő következik. Románia szuverén, független nemzetállam és megoszthatatlan. Büszke vagyok arra, hogy román vagyok, és a Romániának és a románoknak minden jót kívánok, ugyanis ma van az egyik nagy nemzeti ünnepünk. Az Európai Bizottság nemrégiben döntéseket hozott a transzeurópai hálózatokról, annak érdekében, hogy Európát jobban összekössük egymással, illetve az európai tagállamokat jobban összekössük egymással. Lemaradásunk van a közlekedésben. Nagyon fontos, hogy az új tagállamoknak megkönnyítsük a hozzáférést a tagállamok fővárosaihoz, és fontos az összeköttetések biztosítása három kikötő esetében is. Gondolok itt Konstanca és a Fekete-tenger közötti összeköttetésre. Nagyon fontos egy multimodális terminál kialakítása. Ukrajna és Moldva is a szomszédunk, így integrálhatnánk a transeurópai hálózatokat Európa szomszédaival is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Murphy kolléga a következő. Uh, köszönöm szépen. David Cameron a mai uh, közszféra sztrájkot uh, nem próbálta, nem, eléggé megpróbálta lekecsíteni. Nem hajlandóak szembenézni azzal, hogy 2 millióan sztrájkoltak Észak-Írországban, Angliában, illetve Walesben, megpróbálták szembenézni, fellépni a kormány megszorító ö, intézkedései ellen. Több tízezeren vettek részt a tüntetésen, egyetem, egyetemű volt az üzenet, elég, ami elég, nem fogunk többet fizetni, nem fogunk többet dolgozni a kevesebb nyugdíjért, nem akarunk több adókat a béreinkre, és nem szeretnénk, hogy csökkentenék a közszolgáltatásokat a James Conlin szocialista párból azt mondta, hogy csak hogy mindenképpen fel kell állnunk. Ez egy új mozgalom kialakulása, és megpróbáljuk ezt a mozgalmat átterjeszteni a magánszektorra is. Kollégi Murphy. Ez... Köszönöm szépen Murphy kollégának. Mészáros kolléga következik, parancsoljon

Köszönjük szépen Mészáros kollégának. Elves kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Az Európai Unióban dúló válság lassan eléri az összes tagállamot, és elfogadhatatlan méreteket ölt nem vagyunk képesek a KKV-k legfontosabb tevékenységét biztosítani, még akkor is, hogyha a vállalat nem küzdik gondokkal, csőd veszélyezteti őket, és munkavállalókat kell elbocsátaniuk. Ez egy lefelé mutató spirál, veszélyezteti az egész gazdaságot és társadalmat. Természetesen nagyon fontos a költségvetési fegyelem, szerkezeti reformokra van szükség, de ezek rövid távon nem elegendőek ahhoz, hogy az Európai Unióban irányt tudjunk váltani. Politikai döntésekre van szükség, munkahelyeket kell teremteni, máskülönben nem tudjuk az adósságállományt csökkenteni, és nem tudjuk finanszírozni a vállalatainkat és a nemzetgazdaságainkat. Enélkül az Európai Unió szakadékba fog zuhanni. Fontos, hogy az Európai Központi Bank határozottan fellépjen. Elnök, köszönöm szépen. Bauer kolléganő következik, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr

Az új egészségügyi törvény, amit a román kormány fogalmazott meg, ennek ez, ez kiterjed az egész egészségügyi rendszeret a kórházakra is. Ez igazából halálos ítélet sokak számára. Az egészségügyi rendszer célja annak kell, hogy legyen, hogy életeket mentsen, meg nem pedig az, hogy profitot generáljon. A a román népesi 40%-a vidéken él, viszont itt csak 9%-a található meg a doktoroknak. A vidéki népesség nem fér hozzá a specializált orvosi szolgáltatásokhoz, és az elmúlt években azt láthattuk, hogy nagyon sok kórházat zártak be. Gyakorlatilag a román kormány több millió ember számára megtagadja a egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A románok szegények, és a magánkórházak létrejötte azt jelenti, hogy 15 millió román nem fog hozzáférni az egészségügyi ellátásokhoz. Köszönöm szépen. Luhán kollega a következő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Nemrégiben kezdtem meg egy információs kampányt. Az EU alapok felvételéről a regionális hatóságok esetében ezen támogatások által különböző projekteket lehet eh, elkezdeni, ezek visszanemtéríthető támogatások, de viszont kevesen tudnak erről a lehetőségről. Sok esetben társfinanszírozásra is lehetőség van. Jelenleg az Európai Unió által elkülönített eh, támogatások hasznosak lehetnek, viszont a leggyakoribb oka a lassú

kinek az érdekét is tartja szem előtt egy egy biztos vagy maga az alelnök akkor amikor felelőtlen kijelentéseivel úgy emel ki egyes országokat hogy gazdaságpolitikájukat illetően elmarasztaló negatv összefüggésbe helyezi őket. köszönöm szépen gál pelcz kolléganőnek zárásképpen pedig sógor csaba kap szót

szlovákia jelenleg nem ezen az úton jár. Köszönöm szépen Sógor kollégának, ezáltal lezárjuk az egyperces felszólalásokat. Örülök annak, hogy meghallgatták egymást, és örülök annak, hogy Dali biztos, hogy ilyen sokáig itt maradt. Ezt a napirendi pontot lezárjuk, holnap lesz a következő ülésünk, 2011. december elsőjén 8.30-14 óráig lezárom az ülést, a jegyzőkönyvek pedig elérhetőek.